zárom a vitát. Holnap 12 óra 30-kor szavazunk a jelentésről. A napirendünk szerint a következő jelentés, Szonya Alfano asszony jelentése, szervezett bűnözés az Európai Unióban, a jelentés tárgya, négy percben öné a szó. Köszönöm szépen a különböző frakciókkal együttműködtem, együttműködtem az árnyék jelentéstevőkkel, a zöldek, az ECR, a GUAR, és mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez a végleges jelentés valóban ambiciózus lett. A szervezett bűnözés igazi fenyegetettséget jelent Európa, illetve az állampolgárok számára. A történelem során egyértelműen utalnak egy dokumentumban a szervezett bűnözés leküzdésére. Koncentrálnunk kell a szervezett bűnözésre, mert az Európa jelentése azt mutatja, hogy egy olyan betegségről van szó, amely áthatja az egész társadalmat, a gazdaságot, a közigazgatást is áthatja. Ez az Európai Parlament javaslata konkrét megoldásokkal szolgál, hogy ezt a szörnyű helyzetet orvosolni lehessen. A mindennapokban kell elemeznünk ezt a jelenséget. Szeretnék az ügy, a tudomány, a bíróságok munkatársainak köszönetet mondani, akiknek segítségével sikerült ezeket a javaslatokat megtenni. A szervezet bűnözés fő célja a profit, a fő célkítőzésük az az, hogy a vagyonjukat elvigyék. Az Európai Unió ad majd egy kódexet a az elkobza, a vagyon elkobzást illetően. Európai standardjaink vannak, és ennek során ö, és beszélünk a vagyontárgyak elkobzásáról, úgy véljük, hogy ezeket az elkobzott vagyon, vagyonokat fel lehet használni szociális célokra, a társadalom támogatására. Intézkedésekről listát készítettünk el. Itt vannak büntetőjogi rendelkezések is. Kiterjesztjük a bűnözői szervezet definícióját is, az Eurojust, az OLAF és a nemzeti hatóságok is együttműködnek. Az igazságügyi együttműködés megvalósítása, az átláthatóság, a megelőzés nagyon fontos azért, hogy a közpénzek ne kerüljenek a szervezet bűnözők kezébe a pénzmosás leküzdése, ugyancsak eh, nagyon fontos. Azon voltunk a szakbizottságban, hogy ne csak üres szavaknál maradjunk meg, mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindezt tettek is kövessék. Az Európai Unió egy demokratikus intézmény, és a parlamenti és a parlamentnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy helyes irányba haladjon az igazságszolgáltatás az állampolgárok érdekében. Ezért reméljük, hogy az Európai Bizottság a politikai jelentőségét ennek a témának a szívére veszi. Még egy pontot, ezt a munkát az Európai Parlamentben azoknak az áldozatnak szeretném szentelni, akik a maffia áldozataival váltak. Azok, akik meghaltak, ők, rájuk kell gondolnunk a munkánk során, és remélem, hogy holnap az állampolgároknak egy választatunk erre, erre a jelenségre. Grazie, onorevole Alfano, la parola. Köszönjük szépen Alfano asszonynak. Jekolino képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, Alfánó asszony, nagyon köszönöm ezt az igazán komoly felütést ehhez a még komolyabb témához. Elhangzott, hogy koherens felépésre van szükség minden frakció részéről, és azért van erre szükség, mert ez a jelenség, ez a szervezett bűnözés a maffia részéről nagyon komolyan vendő. A bizottság által valószínűleg előterjesztett javaslatok hát abban az irányba kellene, hogy mutassanak, hogy a tagállamok részéről mutatkozó akadályokat leküzdjük. Gondolok itt arra, hogy vagyonokat elkobozzanak a maffiától. Nagyon sok esetben tudjuk, hogy olyan büntetekről van szó, ahol meg kell védeni a koronatanukat. Erre nyilván megfelelő igazságügyi együttműködésre van szükség, amely a kölcsönös bizalmon alapul. Úttörő jogszabályokat kell alkotnunk annak érdekében, hogy megbízhassanak bennünk a polgárok, és megmutassuk, hogy fel kell venni a küzdelmet az, a szervezett bűnözőkkel szemben. Zaborska asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az Európai Unió minden polgára értesült már a szervezett bűnözésről, de nagyon fontos, hogy a legsérülékenyebb csoport, és ezek a gyerekek, és a fiatalok azok, akik védelmet élveznek, és ez nem működik a szülők együttműködése nélkül. Egy pár évvel ezelőtt indítványoztam egy európai kom- kampányt azzal a címmel, hogy tudják, hogy hol vannak jelenleg a gyerekeik. És egy kis brossurát is egy összeállítottunk, amelyben felhívtuk a szülők figyelmét a gyermekeikre lesekedő veszélyekre. Időközben három biztossal is találkoztam a témában, és bár az a téma, hogy a gyermekek a szervezet bűnözésnek is áldozatul eshetnek, sajnos nem kaptam pozitív visszajelzést eddig, és ez sajnálatos. Köszönjük! Most pedig a következő felszólalón következik Kosta asszony. Igen, köszönöm a szót. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak ebben a nagyon fontos témában készült jelentéshez, ahol a parlament fellépése nagyon lényeges lenne, hiszen új kompetenciákra van szükség, és tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződésből következően a joghatóságunk is nagyobb. A szervezett bűnözéssel kapcsolatban, főleg a mafia tekintetében egy külön szakbizottságra is szükség lenne. Ez felsorolásra került itt a jelentésben is, nem akarom ismételgetni. Egy pár javaslatot is megfogalmazott a Nőjogi Bizottság, különös tekintettel a tanúvédelemre és egy európai fórumra. Átfogó megközelítésre van szükség, annak érdekében, hogy az emberkereskedelmet vissza tudjuk szorítani, hogy a, az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat a kiskorúak tekintetében is megoldhassuk. Pontosan a kiskorúakra vonatkozóan tudjuk, hogy ők esnek leginkább áldozatul a szervezetbűnözésnek, de nagyon sokszor a nőket is áldozatok között látjuk, és hogyha őket hívják be tanúskodni, nagyon nehéz helyzetben vannak. Hogyha a legalitás kultúráját szeretnénk kiterjeszteni, akkor ezekre a nőkre is gondolnunk kell, hiszen ők is harcolnak a, a bűnözés ellen, nagyon sokszor tanítanak, jogászként dolgoznak, ügyvédként dolgoznak, és ezért nagyon fontos, hogy bevonjuk őket a folyamatba, hogy a fiatalok ne essenek áldozatul. Flasikova asszony szó. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, az igazságügyi politika egyik fontos eleméről beszélünk. Javítani kell az együttműködést, a koordinációt, a jogszabályi kereteket, különösen azon eszközök tekintetében, amelyek a leghatékonyabban vethetők be a szervezet bűnözés a mafia elleni küzdelemben. Szonyi Alfánónak csak gratulálni tudok, és támogatja ezt az elképzelést, hogy a bűncselekményből származó vagyon elkobzását tegyük jogilag is lehetővé. Támogatom azt is, hogy az ilyen elkobzott vagyon újra elosztásával kapcsolatban az egész világra kiterjedő mechanizmusokat dolgozzunk ki. És például fel lehetne használni tanúvédelemre is az ilyen elkopszott pénzeket. Elnök, köszönöm szépen. Albrecht úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt uh, uh, Reading uh, bizottsági elnök helyettes asszony. Uh, egy nagyon jó kompromisszumot sikerült elérni a jelentés kapcsán. Köszönöm Alba Alfano asszonynak a jelentést. Zöldek, mi támogatjuk ezt a jelentést. Szerintünk is nagyon fontos itt az előrelépés. A bizottság már előterjesztett javaslatokat, és szerintem nagyon jó hogy mi most itt az Európai Parlamentben elmondjuk, milyen irányba szeretnénk menni. Nem értünk egyet minden konkrét ponttal, természetesen majd a további vitákban ez ki fog derülni. Én a tagállamokhoz és a tanácshoz fordulok, a több jobb együttműködés akkor válik lehetőség, lehetővé, hogyha az igazságügyi együttműködésben végre közös standardokat sikerül kialakítanunk. Egy tagállam még nagyon ellenáll, pedig hogyha együtt akarunk működni a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, akkor véleményem szerint, és ez itt a parlament közös véleménye is, rendkívül fontos lenne, hogy legyenek közös standardjaink. Köszönöm szépen. Most pedig Páská asszonyé úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. Az Európa Tanács jogi jelentés tevője, Dick Martin készített tavaly egy jelentést, elsősorban Koszovóról, és Martin úr azt írja ebben a jelentésben, hogy Hashim eh, Tachi, a jelenlegi miniszterelnök, eh, eh, egyszerűen bűnözői csoport vezetője volt, emberkereskedelemmel, kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoportot vezetett. Elindult a nyomozás a Márti jelentés kapcsán, Dik Márti jelentése kapcsán. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek az állítások, vádak nagyon komolyak, és valószínűleg nem kielégítő, hogyha csak a Koszovó igazság szolgáltatása bízzuk ennek az ügynek a felderítését, különösen, mert időközben is sok gyilkosság történt. Nagyon fontos lenne a Balkánország számára, hogy elfogadjunk egy állásfoglalást erről a kérdésről. Köszönöm szépen. Most pedig Reding biztos asszonyé a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Alfánó asszonynak ezt a nagyon átfogó jelentést. Az ajánlások hosszú listája eh, inspiráció forrása lesz a bizottság számára. A szervezett bűnözés a törvényeles tevékenységek nagy területét eh, fedi le, ez is egy globális jelenség, és ezért az ellene való küzdelem is eh, globális kell, hogy legyen. Nem meglepő, hogy több, több ajánlás a belügyeken kívüli területekre, szakpolitikákra vonatkozik. Az ajánlások közül nagyon sok segít majd a bizottságnak abban, hogy más szakpolitikai területekkel elegyítse, egyfajta mainstream-elje a fellépést ezen a területen. A bizottság felhívja a tagállamokat arra, hogy a meglévő nemzetközi eh, eszközöket eh, írja alá és ratifikálja. Ezeket a meglévő instrumentumokat nem elég azonban aláírni, hanem végre is kell hajtani az EU-ban is és a partnerországainkban is. Az Európai Bizottság eh, különösen a szervezett bűnözés elleni küzdelem keret határozat javaslatot tartja fontosnak. Elkészítünk egy tanulmányt arról, hogy mi a kerethatározat végrehajtásával kapcsolatos helyzet. Az EU-ban a szervezett bűnözés elleni küzdelem stratégia, közös céljaink vannak. Ezeket a bizottság a 2010 novemberi közleményében foglalta össze. Számos célt szeretnénk elérni. És a következő éves jelentésben, amelynek tárgya a belbiztonsági stratégia megvalósítása, a szükséges részletekre is ki fogunk térni. Az első fontos célkitűzés a szervezett bűnözés gyökerének eh, a megtalálása és a nyereségesség megszüntetése, tehát a eh, nyereséget kell megcéloznunk. Júniusban elfogadott a bizottság egy korrupcióellenes csomagot is, és a következő korrupcióellenes jelentés majd több kötelezettségvállalást is tartalmaz a tagállamoknak is segíteniük kell a jelenség kiírtásában. A bűncselekményből származó jövedelem elkobzása e, egy nagyon fontos e, komponens, ezzel kapcsolatban egy új jogalkotási javaslatot készítünk, amely felvált majd néhány jelenlegi instrumentumot, és növeli a tagállamok azon képességét, hogy tényleg elkobozhassák az ilyen vagyont vagy pénzeket. E, nagyon fontos az is, hogy egy új stratégiát fogunk javasolni 2012-ben az ezzel kapcsolatos nyomozati munkára. A Eurojustnak és az Europolnak nagyon fontos szerepe van az igazságügyi rendőri együttműködés erősítésében. Sok sikertörténetről is beszámolhatnánk, közelmúltban például emberkereskedelemmel, gyermekpornográfiával kapcsolatban nagyon hatékony volt ez az együttműködés. Tovább kell gondolkoznunk azon, hogy ezeknek az EU ügynökségeknek a hatékonyságát a jövőben hogyan tudnánk tovább erősíteni. Van még néhány olyan megállapítása, tisztelt asszonyom, amelyre majd nagyon konkrétan vissza fogunk térni. Holnap például a bizottság beterjeszt egy közleményt, amelynek a tárgya erőteljesebb európai válasz a kábítószer kereskedelemre. Itt az EU a kábítószer kereskedelem elleni fellépés kapcsán már valóban nagyon gyorsan lépett eh, egyet előre, és ígérhetem, és eh, számítok arra is, hogy önök is eh, segítenek majd nekünk jelentésekkel és a szükséges konkrét fellépésekkel is. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárom ezt az eszmecserét. Holnap 12.30-kor szavazunk erről a jelentésről. Vole Preda, Quarto Forum. Köszönöm.